gyakornoki helyre rakni őket a KKV-knál és az állami intézményeknél egyaránt, elnök úr. Köszönöm. Hát Köszönöm szépen, Mann úr. Mielőtt rátérnénk a spontán felszólalókra, itt van egy közlemény, amelyet szeretnék, nem szeretnék visszatartani. Az illetékes ír hatóságok azt közölték velem, Francias de Rossa úr a mai nappal, 2012. február 15-én leadja a tisztét, és Emer Costello asszony veszi át az ő képviselői mandátumát. Üdvözöljük, szeretettel itt van körünkben? Nagy szeretettel üdvözöljük, asszonyom. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy 3 per 2-es cikk értelmében az eljárási szabályzatban minden képviselő teljes joggal részt vehet az üléseken, minden bizottság és egyéb ülésen, addig, amíg felül nem vizsgálják mandátumát, és esetleg nincsen fenntartás, nem merül fel összeférhetetlenség. Természetesen előfeltétele mindennek az is, hogy a képviselőzetesen írásban nyilatkozik arról, hogy nincs olyan tiszt, amelyet betöltene, amely összeférhetetlen az Európai Parlamenti képviselői mandátummal. Sok sikert és örömet kívánunk asszonyom önnek a munkájához. Most pedig rátérnék a spontán felszólalók listájára. A következő helyzettel konfrontálódom.